a demokrácia jogrendiség megsértésének esetéről szóló témák. Ezek közül is elsőként Kambodzsa a civil szeretekkel és szakszeretekkel foglalkozó törvény tervezete. Most megadom a szót a szerzőknek. Elsőként is Ernest Maragall úrnak két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, nyilvánvaló, hogy támogatjuk ezt az állásfoglalást, és egyetértünk a társ szerzőkkel. Azt hiszem, hogy más frakciókkal is egyetérthetünk bizonyos aggodalmakban. Sajnálatos módon már megszoktuk ezt a fajta fejleményt bizonyos súlyos tények bejelentését. Másfél éve volt Kambodzsa kapcsán már hasonló eset, 2014. januárjában. Itt egyrésztről ott van a gazdasági virágság, virágzás, ugyanakkor az emberi jogok és a jogállamiság állapota és e között a két ö, ö, között hatalmas ellentét feszül. Kambodzsában egy háromszoros jogalkotási kezdeményezéssel van dolgunk, amely bizonyos alapvető koncepciókat egyáltalán nem tart tiszteletben a eh, társadalom részvételét illetően így például a szakszervezetek, vagy nem kormányzati szervezetekre vonatkoznak ezek a jogszabályok, melyeknek eh, ezen alapvető jogok eh, kifejezőjévé kell válniuk. És ez egy olyan időszakban történik ezen ország esetében, amikor nagyon súlyos kérdések merülnek fel, olyan ö, tényeket illetően, hogy például a kis gazdálkodóknak el kell hagyniuk a földterületüket, mivel a földjüket kisajátítják, hogy aztán ott ipari beruházásokat indítsanak. Aztán a munkavállalók jogait is nagyon kevését tartják tiszteletben. Itt mindenképpen van egy kapcsolat például a cukor termesztés és a mi cukoriparunk között. És aztán itt vannak a nagy kereskedelmi láncok, és itt az összeszerelő ipari ágazatban dolgozók helyzete. A minden csak fegyver nem, fegyvert nem kezdeményezés keretében hangsúlyozni kellene azt is, hogy egyetértünk ezzel a kezdeményezéssel, de semmi ne történjék jogok nélkül, nothing without right. Ezt is ki kellene jelenteni. Uh, adesso onorevole Ignazio Corrao, un minuto, prego. Ignazio Corrado egy percben, tessék. Köszönöm, elnök úr. Nos, úgy vélem, hogy amikor erről a helyzetről beszélünk, akkor abból az előfeltevésből kell kiindulnunk, hogy mi vagyunk a fő finanszírozói valamennyi fejlesztési projektnek Kambodzsában, Gyakran a kambodzsai NGO-kat használjuk, hogy ezen kezdeményezéseket, fejlesztési kezdeményezéseket végrehajtsák. Világos tehát, hogy itt egy súlyos problémával nézünk szembe, mert hogyha elfogadják ezt a jogszabályt, akkor az nagyon erőteljesen korlátozza majd a szakszervezeti jogokat, a társulási gyülekezési jogokat, és aláássa a fő elveinket a fejlesztés teremtése területén Kambodzsában. Azt hiszem tehát, hogy ez az állásfoglalás pont ezt a célt tűzi ki, azaz, hogy ezt a törvényt ne fogadják el, hiszen ez visszaküldeni az országot száz évvel ezelőtti állapotokhoz. Folytassuk tehát a párbeszédet, támogassuk a fejlesztési projekteket, amelyek Kambodzsának jobb jövőt ígérnek. Köszönöm. Grazie, onorevole. Köszönöm szépen, Korea képviselő. Következő szerzőként Mark Demesmaker egy percben kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Kambodzsában a kormánypárt ellen, egy ellentmondásos rendelettel szeretné csökkenteni a közvélemény lehetőségét. Minden civil szervezet és minden szakszervezetet arra kötelez a kormánypárt, amely évtizedek óta hatalmon van, hogy egyeztesse be magukat, adjanak jelentést a pénzügyeikről és a tevékenységükről. Szent miniszter azt úgy is nyilatkozott, hogy ez külföldi beavatkozásnak a, az álcái ezek a szakszervezetek, amelyek destabilizálni akarják az országot. Ezért kell foglalkoznunk ezzel a kezdeményezéssel, mert nem azt mondjuk, hogy nem kéne a kb. 5000 civil szervezetet jogszabályjal lefedni, hanem erről egy nem titokban kell cselekedni, hanem egy nyílt közvita alapján. A civil társadalmat kell mozgósítani. Tegnap este is több százan tüntettek. Mindenki úgy látja, hogy korlátozza a demokráciát az új tervezet. A civil társadalmakkal kell megvizsgálni, hogyan lehetne módosítani ezt, és ezt, ennek a munkának nagyon nagy segít, segítője ez az állásfoglalás, ezért örülök neki. Lenners, one minute, take a floor, please. Köszönöm, Lenners képviselő. A következő hozzászól egy percben. Yes, thank you very much, uh, Chairman, and also thank... Köszönöm. Elnök úr, köszönöm Malmström biztos asszonynak, hogy itt maradt velünk ma délután, nagyra becsüljük ezt és nagyon örülök annak, hogy ilyen egységes, erős pozíciót sikerült a parlamentben kialakítani, amely nagyon is egyhangúan azt mondja, hogy a demokrácia ott működik jól, ahol a civil társadalom virágzik. A szakszervezetek, ha jól működnek, akkor virágzik a demokrácia. Tehát nagyon fontos üzenetünk van a kambodzsai kormánynak. Vonják vissza a társaságokról és civil szervezetekről szóló törvényt, és garantálják azt, hogy bármifajta jogszabálytervezet ezen a területen elkötelezi magát a nemzetközileg elismert alapjogok mellett, és csak akkor fogadják el, hogyha inkluzív tárgyalási folyamat előzte meg azt, és ebbe beletartozik a civil szervezetekkel folytatott párbeszéd. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig López Bermejo Paloma következik egy percre. Gracias, presidente. El Parlamento Europeo, el mismo... Köszönöm, elnök úr. Az Európai Parlament látja, hogy a bizottság aláír kereskedelmi egyezményeket olyan országokkal, ahol aztán lehetővé válik ennek következtében a multinacionális vállalatok megjelenése súlyos mindennek a következménye, a munkavállalók kizsákmányolása, például az exportra termelő gyárakban. A kambodzsai kormánytól azt kérjük, hogy az ILO egyezményt be, tartsa be a szakszervezeteket illetően, és engedje meg a munkavállalóknak, hogy szakszervezetekbe tömörüljenek a multinacionális vállalatokon belül. Tiltsa meg a földkisajátítást a multik által. De túlmegyünk ezen alapvető elveken, teljes mértékben el kell ismerni a munkavállalók jogait, a földhöz való jogot, és a szervezetek különböző jogait. Különösen fontos az egy kevésbé fejlett országban, hiszen különben kizsákmányolás következhet be. Köszönöm szépen. Mária Keszkáke képviselő egy percben a következő. Köszönöm, elnök biztos asszony kollégák. Mindannyian aggodalommal látjuk, hogy az a életfontosságú szerep, amelyet az 5000 civil szervezet játszik Kambodzsában, ezt megfolythatja ez a restriktív új jogszabály, és nem csak az alkotmány, a kambodzsai alkotmánynak mond ellent, hanem a nemzetközi azon jogegyezményeknek is, amelyet a, a, a kormány aláért, és amelyek kötelezik őt. Az emberi jogok melletti kötelezettségvállalása mellett az EU 410 millió eurót költött 2014 és 20 között, illetve költ majd támogatásként Kambodzsában. Ehhez ezzel azt várjuk, hogy nem csak ugye a kambodzsai kormány betartja az emberi jogokat, hanem belátja, hogy légy, létfontosságú a virágzó civil társadalom a demokrácia szempontjából, és fenntartható társadalmi fejlődés és gazdasági fejlődés a egyik záloga. Ezért kérjük a kambodzsai kormányt, hogy tartsa tiszteletben a civil társadalom és annak szerveződései szabadságát. Will. Köszönöm szépen. József Weidenhölzer egy percben. Köszönöm, elnök úr. Kambodzsa egyik a legtöbbet vizsgált országoknak. A polpot rezsim több millió halottat követelt, és még mindig ányéként vetül mindez az országra. Hosszú lesz az út hogy elérjen az ország a nagyobb az jóléthez és egyéni szabadságjogokhoz. Ez az elmúlt években sikerült, és a civil társadalmi kötelezettségvállás egyre jelentősebbé válik ebben az országban. A huncsen rezsim mert kapcsolatban most problémák léptek fel, sajnálatos, hogy az NGO-k és szakszervezetek jogait egyre inkább korlátozzák. Ez a jelenség egyre inkább tapasztalható a felemelkedő gazdaságokban. Ennek fényében Kambodzsában mindent meg kell tenni azért, hogy megakadályozzuk, hogy nem, hogy Kambodzsa újra visszatalálni a demokrácia útjára, illetve ezt az utat ne törjük meg már a kezdetektől. Köszönöm a szocialisták nevében. Mark Tarabella következik, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony tisztelt kollégák. Januárban sokan vonultak a főváros utcáira szakszervezetek közül, mert felháborodásukat fejezték ki ezen törvénytervezetekkel kapcsolatosan, amelyeket a kambodzsai kormány készített társulunk hozzájuk, és azt is szeretném elmondani, hogy ez a törvény a véleménynyilvánítás szabadságával teljes mértékben ellenkezik. A munkavállalók egyre inkább fenyegetettek, és kilenc éve jártam Kambodzsában a parlament részéről, és előreléptek az emberi jogok területén akkoriban mi vagyunk az első adományozók Kambodzsa viszonylatában, pénzt adunk tehát a fejlesztési politikára. Éppen ezért jó lenne egy újabb missziót indítani az országba, hogy ellenőrizzük, hogy hogy áll az emberi jogok helyzet az országban, illetve hozzuk, húzzuk meg a mérleget, hogy érdemes a támogatást folyósítani az országnak, illetve fordítsuk a dolgokat a megfelelő irányba. Köszönöm. Euh, Köszönöm szépen a képviselő úrnak. Most megkezdődik a catch the eye eljárás. Mindenkit tájékoztatok, hogy frakciónként egy személy kaphat szót, és Poszpisil úr kezdi először. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy ezt a vitát volt cseh miniszterként hallgathattam végig. Én pont ezért a területért voltam felelős, és minden demokratikus államban ezek alapjogok, tehát ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy Kambodzsa olyan jogszabályokat fogadjon el, amelyek megfelelnek az európai normáknak. Tehát bármilyen civil szervezet, illetve társulás, ha teljesíti az előírásokat, akkor létrejöhessen, regisztrálhassák, és az államnak nem lehet megengedni, hogy megakadályozza bármilyen szervezet létrejöttét Kambodzsában. Nagyon jó hogy ezt így kimondjuk, és az is nagyon jó, hogy ezt a pénzügyi támogatáshoz kötjük, amelyet Kambodzsa kap. Tehát, ha Kambodzsa nem változtat, akkor a pénzügyi támogatásnak is kihatása, ki, pénzügyi támogatásra is kihatással van ez. Köszönöm szépen. A hozzászólást Funziléka úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném kifejezni aggájaimat azon törvénytervezettel kapcsolatban, amelyet a kambodzsai kormány terjesztett be, és amely a szólásszabadság, a gyülekezési szabadság értékeit is érti, meg az alkotmányt is. Beszűkíti a civil társadalom terét Kambodzsában. A legsürgetőbb szervezeti és szervezkedési szabály, amit eddig bevezettek volna, súlyosan csökkenti az együttműködés lehetőségét, kétoldalú lehetőségeit és a civil szervezetekkel és a fejlesztési programokkal. Erősen hiszek abban, hogy mivel az NGO-k nagyon fontos szerepet játszanak a társadalmi újjáépítés terén az elmúlt 30 év tragédiája után, és mivel a Kambodzsa a legfontosabb partnere az EU a fejlesztési támogatás terén, a demokratikus értékek és az alap, emberi alapjogok mm, értékeit támogatni kell, és a kormányt arra kell kérjük, hogy vonja vissza ezt a törvényterületet. Köszönöm. Uh, Ivan Jakov. Ivan Jakovsics úr szó. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Köszönöm szépen, elnök úr. Azután, amint keresztül ment Kambodzsa a rettenetes háború, polgárháború és tragédiák sorozata után, azt vártuk, hogy ez az ország végre előrelép. Ám Kambodzsa mint a visszafelé haladna megint. A földek elkobzása, a szakszervezeti jogok csorbításai, és az NGO-k, a civil társadalom, a szólásszabadság, emberi jogok, gyülekezés szabadság ellentett lépések mutatják, hogy Kambodzsa bizony visszafelé araszol. Együtt érzünk ezzel az országgal, és azt gondoljuk, gondoltuk, hogy együtt tudunk működni az Európai Unióval, ám ez elvek betartása szükséges, meg kell követeljük a kambodzsai féltől, hogy a alapjogokat, amelyeket az ő törvényeik is rögzítenek, mindenképpen érvényesítsék. Ezeket tiszteletben kell tartani. Fabio Massimo Castaldo. Fabio Massimo Castaldo következik, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, most itt a szabadságot, illetve az emberi alapjogokat támadják meg. A nemzetközi a civil szervezetekét, a szakszervezetekét. A kambodzsai miniszter mindig az autoriter magatartásra mutogat. Sajnos ez a e, magatartás nem elfogadható a kormányzat részéről, mindig e, hamis indokokkal próbálják a többieket is sújtani, a ciberbűnözés, kiberbűnözés és egyebekkel szemben. Nagyon sok múlik rajtunk is, és a kambodzsai kormányon is. E, garantálni csak úgy lehet egy koherens kereskedelem politikát, hogyha nem ö, tesszük ö, lehetővé ezt a magatartást a kormányzat részéről. A polgári és emberi jogok között szerepel a gyülekezési jog, és ezért e-, ezzel nem lehet viccelni, ez nem megkérdőjelezhető, tehát a bizottságnak mindenképpen azt kell megtennie, hogy a kambodzsai kormánytól megkérik, hogy azonnal lépjenek vissza. Köszönöm. Taldo, e, pani poseł Kristina Morvaj.

Köszönöm. Most az Európai Bizottság nevében Cecilia Malmström. Biztos azt kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Szerintem Kambodzsáról tárgyalnunk, Magyarország ügyéről majd egy másik alkalommal kell beszélgetnünk. Ahogy sokan rámutattak, Kambodzsának valóban nagyon eleven civil társadalma van, nagyon sok civil szervezet, NGO aktívan működik a társadalomban. A kambodzsai kormány pedig régóta érvel arról, hogy átfogó törvényre van a szükség a szakszeretek és civil szeretek tekintetében, hogy átláthatóbbá tegye ezt az ágazatot. Az Európai Unió nagyon közelről figyelemmel kíséri ezt a jogalkotási tevékenységet. Már évek óta miatt felmerült ennek a gondolata. A törvénytervezetek eh, informális és formális tárgyalások tárgyai is voltak az EU és a kambodzsai kormány között delegációnk és nagykövetünk nagyon aktívan lép fel többféle szinten és fórumon Kambodzsában, hogy meghallgattassanak, világosan értelmezhetőek legyenek a nézeteink a kormány számára is. Világosat tettük a kambodzsai fél számára, hogy egy ilyen jogszabály lehetőséget kell adjon, és nem korlátozni hivatott a szólásszabadságot és a gyülekezés szabadságot Kambodzsában, a demokratikus folyamatot pedig átlátható módon társadalmi konzultációval, minden stakeholder bevonásával kell megcsinálni a párbeszéd kultúrája minden demokrácia alapja. A párbeszéd a különféle álláspontok, civil területek, magánszféra bevonásával csak ilyen párbeszéd, társadalmi párbeszéd révén lehet tudja felmérni a kormány a jogszabály alanyainak igényeit. Ez egy inkluzív folyamat kell legyen, és ennek a révén tud a kormány olyan jogszabályokat beterjeszteni és elfogadni, amelyek valóban a társadalom érdekét szolgálja. A kambodzsai nemzetgyűlés nagyon fontos szerepet játszik, ezért üdvözöljük e szervezet azon igényét, hogy konzultációt kértek a jogszabálytervezet tárgyában, és több kambodzsai képviselő már kezdeményezett is, remélem, hogy az ő módosításaik is megjelennek majd a szövegben. Az is fontos, ahogy önök is elmondottak, hogy a európai parlamenti képviselők és a kambodzsai parlamenti képviselők egymás között is eszmét cseréljenek, erősítsék a parlamenti felügyeleti jogot a jogszabályalkotás felett, kapcsolatban, kapcsolat tartva a civil szeretekkel a párbeszéd szellemében. Tovább folytatjuk a figyelemmel kísérését a helyzetnek, a friss fejleményeket számba véve, hiszen a civil társadalom és a civil szeretek más országokban is nagyon gyakran korlátozások alanyai. Kambodzsának megvan még a lehetősége arra, hogy bemutassa valóban demokratikus jó hírének erősítésére törekszik. Köszönöm, biztos asszony. Megköszönöm tehát, és most az állásfoglalás tervezeteket megkaptam, az EFTD, a GUE, az NGL, GUE NGL, az ECR, a Néppárt, valamint az Egyesült Baloldal frakciójától, a liberális frakciótól és a szocialista frakciótól is.